Tíz nappal ezelőtt Franciaországot brutális támadás érte. A terroristák rettenetes. Elsősorban fiatalok, fiatalok életét bestiális módon meg, elvették, megfosztották az élettől. A ma Franciaországban francia területen ülésező magasrangú ülés, e terrortámadást követően az első ilyen jellegű. Hölgyeim és uraim, szívből köszönöm, hogy az elmúlt hetekben olyan nagy részben részt vettek többször az itteni részvétnyilvánlátásokon, és ezzel a francia néppel való teljes szolidaritásunkat fejezték ki. Azt, hogy a meggyilkoltak fa- családja felé fordulunk hogy együtt érzünk a súlyosan sérültekkel, és azt kívánjuk, hogy hamarosan gyóduljanak. A Bamakói áldozatokra ugyanígy vonatkozik, és bármely más olyan támadás áldozataira, ahol ártatlan emberek, őrült terroristák mészárlásának lettek áldozata. Hölgyeim és uraim, óriási kihívások előtt állunk. azok, az, hogy hány támadásra kell emlékezünk most, és hogy hány áldozatra, hiszen minden áldozat egyformán fontos számunkra. Igen, nagy szám. A, Fran- a párizsi és bamakói támada- tám- támadások áldozatai azt jelenti, hogy a Földön bármilyen ártatlan Szíriában, Irakban meghalt értelmetlen halált halt áldozatokra gondolunk, az iszlám állam áldozataira is, akik brutal, brutális módon próbálják világunkat széttoromolni. Mindenkire emlékszünk, aki ilyen erőszak áldozata. Nem csak a párizsi és bamakói áldozatok, hanem általában a terror áldozatai érdekében kérem, hogy egy perces néma felállással tisztelegjenek. hölgyeim és uraim! ma reggel európai parlament elnökeként szomorú kötelességemnek tettem eleget a német szövetségi kancellár volt kancellárját schmidt kancellárt kellett a temetésen elbúcsúztassam. Nem csak a Német Szövetségi Köztársaságnak, hanem az Európai Uniónak is fontos személyiség, mint önök is tudják, Helmut Spitt, Valéry Giscard d'Esten, az Európai Valuta Rendszernek a megalkotójával nagyon szoros barátságban volt, publicistaként és államfőként is jelentős mértékben hozzájárult az európai integrációért és a, a határon átnyúló együttműködéshez a, némek, a népek között. Helmut Schmidt, hölgyeim és uraim, olyan kormányfő volt, amely abban az országban, ahonnan én jövök, a legnagyobb terrorista kihívások idején is egy olyan alapelvet követett, amelyből ma is tanulhatunk. A leginkább Albert Camus mondatával idézhetem ezt az elvet. Azok, akik a szabadság és a biztonság kibékítésében megbuknak, azok mindenben megbuknak. Úgy gondolom, hogy ez az, ami az előttünk lévő kihívásokhoz irányt kell, hogy mutasson számunkra. Az állampolgárok és a saját biztonságunkat a lehető leghatékonyabban kell meghatároznunk, de soha nem szabad megengedni azt, hogy azok, akik meg akarnak minket félemlíteni, azok a szabadságjogainkat szétrombolják. Ez az Európai Parlament fő feladata. Hölgyeim és Uraim!